kezdjük el az ülést. Az elnökségi közlemény. Meg fogják találni a koordinátorok ülésén meghozott döntéseket, ki tegnapi. Nincs ellenvetés, a döntéseket akkor elfogadottnak tekintem. Elkezdjük tehát a szavazás most megnézzük, kérem, szavazzanak, hogy ellenőrizzük a gépet és a kártyákat. Parancsoljanak. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Rendben van. Van de Kampur, nem működik a kártyája? Heureusement que Ismaël Ertug est là pour vous aider. <laughs> Szerencsére Izmailártug ott van, és ő segít önnek, rendben van. Rendben van, akkor el is kezdjük. Krisztin Rovodalon, a 9-es típusú járművek és a könnyű gépkocsiknál a jelentés tervezett tagállamok közötti kombinált az egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megalapításáról. Rendben van, akkor mindenki készen van, akkor belevágunk. 140-es módosító, ki van mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Géppel. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Akkor ECR egy szavazattal több van valaki nek valaki nem jogosult. az anyag, amiről szavazunk, az új személygép kocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek. Akkor elutasítottuk. Igen, itt nincs a kártyája, és akkor ön mellette szavaz, de az akkor sem változtat ezen az eredményen, nagyon sajnálom elutasítottuk. Kérem, jelezze, ha nincs itt a kártyája, jelezze kézzel, hogy mit szavaz, hogy tudjuk követni. Kérem. Tehát elutasítottuk, folytatjuk. 142-es, 25-ös és 141-es egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Akkor kérem szavazzanak, plusz egy, mert a hölgynek nincs meg a kártyája. Lezárom a szavazást. Nem, elfogadtuk, mert ő kártya nélkül mellette. Tehát elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Azt hiszem, de ellenőrizzük gépen, kérem szavazzanak géppel. És van egy plusz ellen. Lezárom a szavazást, elfogadtuk a 143-ast. Egy A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Alors, il y a une voix plus. Rendben, lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy b kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, nagyon szoros, géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadt. Rátérünk a 2A kompromisszumra, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 2B mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Akkor még egyszer géppel 2B kompromisszumos javaslat. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Aztán 170 következik. 170-es módosító. 170-es. Will van de Kamp megvan? Akkor lapozzon, mert kicsit odébb van. 170-es. Ki van mellette? Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 31-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodás, nem tudom, géppel ellenőrizzük. 31-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 172-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, két azonos, 32-es és 175-ös következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 173-as, mellette, ellene, Rövdalon asszony. Kezdjük előről? Nem, azt nem lehet megszavazni. Ez 173-asnál tartottunk, mellette, ellene, tartózkodás. Nem tudom megállapítani. <clears throat> Tehát géppel ellenőrizzük, 173-as, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő. Azonos, 33-as és 176-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Aztán 34-es 167 es azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 178-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 179-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 181-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 182-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük, Tehát ellenőrizzük a géppel. 182-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Mit szav, mire, mit szavaz? Megvan? Rendben van. Akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen, Kor úr. Folytatjuk. 183, 184 és 185 egyben mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 186, 187-es, 188-as egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottunk, rendben van, akkor szavazzunk géppel, 189-es, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 190-es mellette, ellene, tartaszkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, nem bíznak bennem? Jó van, akkor 190-es géppel szavazunk. Kérem, tegyék, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Aztán kettő azonos, 191 és 192-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük. Gépes kérem szavazzanak. 191-es, 192-es tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 193-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettő azonos következik, 38-as, 195-ös mellette, ellene, tartózkodás, géppel ellenőrizzük ezt, mert nem világos, tehát 38-as és 195-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Nous allons directement... Ah ouais. Tehát elutasítottuk, és akkor menjünk végig. 196-os ellenem el, tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük géppel a 197-es, parancsoljanak. Hajrá kékek, mondta valaki, elnök asszony azt mondja, hogy ez majd este legyenek szívesek. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk valóban. 40-es következik. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 198-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 198-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Géppel ellenőrizzük a 200-ast. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 200-ast elutasítottuk. 202-est mm, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 201 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207-es Nem, akkor ezt elfogadtuk a 206-os, ezért okafogyottá válik. Következik a 43-as, 208-as és 209-es, amelyek azonosak, egyben szavazzuk ezeket. Elnézést, akkor az ötösre ugorunk, mellette ellene tartozkodás elfogadtuk az ötös kompromisszumot, 216-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettő azonos következik, 218-as, 219-es mellette ellene tartózkodás nem világos, géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 221-es, 22-es mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 224-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de képpel ellenőrizzük. 224-es, tehát kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elnézést, még egyszer a gép nem működött, kérem, még egyszer, 224-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 225-ös mellette, ellene, elfáradt mellette, tehát még egyszer, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. 226-os mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. Bocsánat, 226 os ellenőrizzük géppel, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Riké úr, kérem, bízzon bennem. 227-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 228-as, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 230-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 232-es mellette, ellene, tartózkodás, és elfogadtuk. Aztán hatos kompromisszum, ellete ellene, tartózkodás, nem világos, tehát ellenőrizzük géppel, hatos kompromisszum. Lezárom a szavazást. Hatos kompromisszum tehát. Elutasítottuk. Jó, tettem, hogy ellenőriztem. 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 47-est ellenőrizzük géppel. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Kettő azonos, 48-as és 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettő azonos következik, 49-235-ös mellette ellene tartózkodás. A kettőt elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük géppel, kérem szavazzanak, 49-es, 235-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 238-as mellette ellene. Sosem fogom megérteni, mi vadikom. Miért van az, hogy ön a saját javas módosítója ellen szavaz? Vannak pillanatok, amikor tényleg nem érte. Szóval elutasítottuk. Hát az élet az ilyen, ez már csak ilyen de folytatjuk. a 240, es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 239-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik a hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük géppel. Hetes kompromisszum. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Akkor megyünk egyesével, 236-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 237-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 71-es mellette. Nem, nem. Akkor nem, ez okafogyottá válik. Akkor az 50-es következik. 50-es mellette. Ki mondta azt, hogy nem? Ájútó, parancsoljon, mi történik? Mit, 9 óra fél, fél 10 van, és már is Rendben van, eljutó asszony? Mi, mi volt ez a nem-nem? Jó, akkor nem. 50-es mellette, e, ellene, Tartozkodás. Ezt ellenőrizzük géppel, kérem szavazrak. Je ferme le vote. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 241-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Folytatjuk 242-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 244-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk, 245-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 246-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 52-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor géppel ellenőrizzük az 52-est. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kompromiss. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát 54-es. A bizottság nagyon élénk ott hátul, ott végig hallgatjuk önöket, egy kicsit halkabban kérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 40, az 54-est. 259-es következik, mellette, ellene, tartózkodás. Akkor géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak, 259-es. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Kettő azonos következik, 256 as 57-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnénk? Rendben, akkor ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És Elfogadtuk. as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 260-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 261-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 262-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 263-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 264-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 265-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Három azonos következik, a következő oldal összes modosítója az okafogyatta válik, mert elfogadtuk a egy B kompromisszumot, és ezért a 287-esre ugrunk. 287-es, 288-as és 289-es azonosak, után, tehát 287-es, 288-as, 289-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük géppel. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 292-es módosító mellette. Senki nincs mellette? Ki est contre? Ellene? Tessék. Tartózkodás elutasítottuk. 290 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 291 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 293 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 294 mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű, úgyhogy a 294-et ellenőrizzük elektronikusan. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Két azonos módosító, a 95 és 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. A 295-296-ost. Lezárom a szavazást. Tényleg elfogadtuk. Milyen jó, hogy ellenőriztük. Folytassuk. 200 97-98 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 299 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 303 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 300 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 303 mellette. 301, pardon, 301. 301 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Két módosító, nem, ezek kiestek. 3, 4, 3, 5, 380 és 306, ezek is azonosak. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 307 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 308 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy a 308-asról külön szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 308-ast elutasítottuk, 309 és 11 azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ket, 312, mert az előző kiesett, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 313 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos módosító, a 314 és 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 316 és 17, ezek okafogyottá váltak. És egészen A 329-ig előtte minden kiesik. Valóban igaza van, a 332-nél tartunk. 32-33 azonosak mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 334, 35, illetve még a 36 is, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egy csomó minden kiesik megint. Ezek mind szépen kiesnek. Et on arrive à l'amendement 300. Most a 357-nél tartunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Azonos módosítók az 58 és 59. Elnézést. Mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 361 kiesik, ugyanúgy a 360 is. 362 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3 azonos módosítók, 363, 364, 365, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Két azonos módosító, 366 és 67, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Rögtön ugorhatunk is. A 603-ashoz, illetve 60... Hol vagyok? Et c'est rejeté malheureusement. A 368-nál tartunk. Adopté. Amendement 300. Elfogadva. 69. Qui est contre? Qui... Mellett a tartózkodás elutasítva. 371 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 371 mellette jelenet tartózkodás elutasítva, három azonos módosító, 372, 384, 373 mellette ellene tartózkodás, ezeket elutasítottuk, 374 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos módosító, 375-76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 377 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos módosító 378, 379 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a bevezető rendelkezéseket, egyes módosító mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról, tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadva ezek szépen mind kiesnek, és rögtön a 65-nél, 66-nál tartunk, mellette lenne. 66. 66 tehát. Puisque l'amendement 1 a été adopté. Az egyes módosítót elfogadtuk, ami miatt a 67 és 68 kiesett, és a következőre lépünk a 66-ra. D'accord Allez, qui est pour Qui est con? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, a 69-est. Tessék, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodás. Nem tudom pontosan mi történt. A legbiztosabb, hogyha elektronikusan szavazunk. Amendement 75. Allez, je ferme le vote. Megnyitom a szavazást. Il est adopté. Amendement 76. Ki... Elfogadva. 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81 kiesik. 4-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Elektronikusan szavazunk a négyesről, megnyitom a szavazást. Je le Lezárom a szavazást. A négyesről. Adopté. Elfogadva. 78 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 79 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 80. Erről szavazunk most elektronikusan. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. A 80-asról szavazunk még mindig. Valóban igaza van, elfogadtuk. Ötös. Mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de azért a biztonság kedvéért ellenőrizzük az ötös módosítót. Ellenőrző szavazás, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a másik kettő kiesik, és nézzük a 9-es kompromisszumot mellette ellene tartózkodás. Én azt gondolom, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük. Kilences kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10 mellette, No, no, il y a une erreur, il y a écrit euh, Elnézést. Vétettem egy hibát, mert ez kiesett. A 90-essel fo- folytatjuk. Ura vagyok a helyzetnek, ne féljenek. Mégiscsak a tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90. Ça tombe moment 90. Ezek szerint a 90 kiesik. Monsieur Kor, Kor úr szeretné a tízest ellenőrizni? Jó. Akkor a tízes módosítóról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tízes módosító szavazunk. Je ferme le vote. Vous parlez trop fort avec votre... Lehet, hogy nem értjük egymást. Minden esetre ezt most elutasítottuk encore. Kor azért köszönöm. Alors, comme l'amendement 10 a été rejeté, on vote... 90-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva és ön pedig szeretné ellenőrizni. Hát ellenőrizzük a 90-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ils n'ont pas levé les mains. Bah alors là, y a... alors vous me dites qu'est-ce que vous faites, mais moi je vous regarde. Donc vous. Én özökre, önökre tekintek, semmit nem csinálnak. Tessék dolgozni. Szavazunk kézfeltartással, a 90-et elfogadtuk, nézzük a 91-et. Verkönen mondja, túl hangosan beszél. Hogyha lehet, hogyha leveszi a fülhallgatót, akkor egy kicsit halkabban fog suttogni. 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Két azonos módosító, 96-97 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Három azonos módosító, 12-98-99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos módosító, 105-106, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deux amendements, deux amendements identiques, 1407, qui est pour? 14 és 107, mellette ellene tartózkodás elutasítva, két azonosító, 108-109. Qui est contre? mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111-112 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk a 19-ről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 124 mellette, nem, ez kiesett, bocs. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Külön szavazzunk a 20-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 138 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan záró szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette 18 ellene a jelentést elfogadtuk. Tessék, megadom a szót. Elnök asszony, szeretném, hogyha levennék a nevemet a jelentésről. Rendben, a Zsavidalon asszonynak a kérését akkor figyelembe vesszük. Ez szerepelni fog a jegyzőkönyvben. És akkor folytatjuk. Folytatjuk a munkát mégpedig EU eh, e és Kanada közötti légiforgalmi szolgáltatások, és rátérünk azonnal a szavazásra tehát. Aki ki akar menni, azt tegye csak csendben. Egy szavazás van csak. akkor az Európai Unió Kanada légi szolgáltatások. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminckilenc mellette egy ellene, nincs tartózkodás. Elfogadtuk tehát. És most egy második szavazás. A EC Kanada Air Transport, a, bocsánat, a horvátországi kérdésben. Megnyitom a szavazást Horvátországra. Megtalálta? Rendben van. Kramer úr. lehetővé teszi, hogy Horvátország tagja legyen az EU és Kanada közötti megállapodásnak. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Igen, köszönöm szépen. Folytatjuk. Ájut asszony jelentése következik. Mazen öl szó. Más bizottságban is van dolgunk. Nem lehetne egy kicsit felgyorsítani, hogy csak mondjuk a számot, hogy igen vagy nem, hát így is éppen elég nehézkes ez az egész. Tehát nem kell, nem kell hozzátenni mindig, hogy módosító, meg akármi, csak a szám, igen, nem, A, B, mehet kész. Donc on va être sur votre volet, madame. Rendben van, követjük Meissner asszony ajánlását, csak a számokat mondjuk, és gyorsan fog menni. Egyes Ayuto asszonynak a jelentésről szavazunk, egyes kompromisszumot elfogadtuk, aztán következik a kettes kompromisszum mellette ellene tartaszkodás, elfogadtuk. a kettes kompromisszumhoz van egy hozzáadott rész, mellette, ott van alatta pirosban, mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük. Nagyon hangosak ott hátul, zajosak, hogyha beszélni akarnak, a beszélgetni, akkor menjenek ki. Köszönöm. Tehát a kiegészítésről szavazunk a második kompromisszumnál. Mindenki tudja, hogy hol van. Ez a rész itt pirosban van kiemelve, mellette. Ellene. Nem világos. Géppel szavazunk. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Na, akkor elfogadtuk. 157-es mellette. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor, ha ellenőrizni akarja, akkor ellenőrizzük. Megnyitjuk a szavazást, kérem szavazzanak. Ha mindenki egyszerre beszél, akkor a dolog nem fog menni. Megmondtuk a számot, és menjünk tovább. Kérem, figyeljenek! 157-est nem fogadtuk el, tehát rátérünk a hármas kompromisszumra mellette. Ellene tartozkodás elfogadtuk. 16-os és 165-ös módosítók egyhazonosak mellette, ellene tartózkodás. Mm, géppel ellenőrizzük, mert nem tiszta, nem világos. 16-os, 165-ös, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 166-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben van, akkor géppel ellenőrizzük. Lezárunk. Lezárom a szódást. Elutasítottuk. 167-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 168-as mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 169 9 nem. 170-es mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nincs szavazás. 174-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 175-ös mellette. Bocsánat. Oké, okay, 175-ös akkor okafogyatta válik. Tizen. 176-os következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 177-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 179-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, szavazunk. 179-esről. Géppel lezárom a szavazást, és elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 180-as géppel, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 183-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 186-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 188-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán rátérünk a 193-asra mellette ellene tartózkodás elutasítva, 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es nem, 209-es következik. Ellenőrizni szeretnék a 196-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, igen. Következik a 209-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 210 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ugrunk a 222-esre, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettő azonos, 25-ös, 221-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük géppel, 25-ös, 221-es. Kérem szavazzanak. Ja, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 26-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24, 224-es mellette, elnézést, 27-es, 27-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 227-es okka fogyott válik, MV27-es, ami szintén okafogyottá válik, MV28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228-as, mellette ellene tartózkodás, mm, géppel szavazzunk, 228-as tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 229-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, azt hiszem. Akarják ellenőrizni? Akkor ellenőrizzük. 229-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 30-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 230-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, ah, de ezt ellenőrizzük géppel, 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Igazuk van, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 232 mellette ellene tartózkodás elfogadva, azt hiszem, de ellenőrizzük. Kérem, gépen szavazunk, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Megint. Rike úr igaza volt. 29-es Envi mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. Envi 30-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, MV31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, akkor 35-ös géppel ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És igen, elfogadtuk. 233-as. Mellette, 200 ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 234-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék? Akkor 234-es géppel ellenőrizzük, kérem. Lezárom a szavazást. Van de Kampur, igen, elfogadtuk, rendben van. Rendben, folytatjuk. 235-ös. Bocsánat, 236-os. Mellette, ellene. 236-os tehát. 236-os mellette ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 237 mellette ellene. Tartózkodás, elfogadva. 238 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 249-es mellette ellene tartózkodás géppel ellenőrizzük, nem világos, 249-es tehát, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. 39-es modosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 253-as mellette ellene tart, tartózkodás és elutasítva. 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 256-os Szeretnének ellenőrizni valamit? 255-öst akarnak, akkor kérem géppel szavazunk, 255-ös. Lezárom a szavazást. 255-ös, és elutasítottuk. 256-os mellette, ellene, tartaszkodás, és elfogadtuk. MV37-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV38-as mellette ellene tartózkodás és elutasítva. 259-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV39-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 261-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 262-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 263-as mellette ellene tartózkodás nem szavaztak? 263-as 263-as mellette ellene tartózkodás elutasít MV42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 264-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV43-as nem. 265-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es MV mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor MV44-es géppel ellenőrizzük, kérem. Lezárom a szavazást. És igen, elutasítva. 266-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 267-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 268-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán ugrunk, 48-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV1-es, elnézést, akkor az 51-es következik, mellette ellene tartózkodás, nem világos, gépes, ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. MV2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as géppel ellenőrizzük. Parancsoljanak. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva 20, a 20 ellenében. 54-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Géppel szavazunk. 54-es tehát. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Tehát ugrunk az 58-asra. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, és elfogadtuk. MV4-es következik, MV4-es mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, géppel szavazzunk, MV4-es, kérem szavazzanak. MV4. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás és elfogadva. Akkor következik a 64-es mellette. Nem. 65-ös, 66-os mellette, ellene. Tartaszkodás, ezeket elutasítottuk. MV6-os mellette, ellene. Tartaszkodás elfogadva. MV6, akkor Szavazzunk géppel, kérem. Lezárom a szavazást. És igen, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os 78-as, bocsánat, a, a 8, az MV8-assal mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 79-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tehát ugrunk a hatos módosítóig. Nem 6-as, hanem 9-es. MV9-es tehát mellette, el, MV9, MV9-es mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV14-es mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, MV15-ös és 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, ugrunk, MV18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodás Értem, akkor 97-es. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, és elfogadtuk. Géppel ellenőrizzünk, 97-es, kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. És igen, elfogadtuk. Envi 19 es mellette ellene tartózkodás, és elfogadtuk. Envi 20 as mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Envi 21 es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Envi 22 es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 99-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, tehát géppel szavazunk, 99-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a 99-est és ezért következik a záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk 34 mellette, négyen ellennek, két tartozkodása. És most rátérünk a tárgyalási mandátumra. Kérem, figyeljenek, megnyitom a szavazást a mandátumról, a tárgyalási mandátumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk. Egy tartózkodással Hájutó asszony akkor belevághat a tárgyalásokba. Gratulálok! Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, deux minutes de silence. Két percet szeretnék. Deli úr, eh, kicsit el vagyunk késve a napi renden. Itt van a miniszter úr, aki megérkezett. Szeretne most a szavazásra térni, vagy inkább áthelyezzük délutára? Akkor inkább engedjük be a miniszter urat? Igen. C'est celui-là, hein? C'est bon, c'est celui-là. Allez, nous... Hát, akkor Deli úr jelentésről mégis szavazunk, akkor 8-as módosító, mellette, ellene, tartozkodás nem világos. Tehát nyolcas módosító Lezárom a szavazást. És igen, elfogadtuk. Kérem, emeljék fel a kezeket. 10-es, 110-es módosító, nem. 8-as kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette, ellene tartózkodás és elfogadva. ellenőrizzük. Géppel ellenőrizzük. A 115-ös módosítóról kérem. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. 9-es mell- kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 123-as mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. Ugrunk, 135-ös módosító mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. Egy 11-es kompromisszum mellette ellene tartaszkodás és elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ugrunk. 150-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kellene géppel, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. Szá... 152-es, tehát géppel ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, Ertúr, hogy szólt. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum. Ellenőrzés? Rendben, 153-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk, igazuk volt. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennégyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 173-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva de ellenőrizzük, 177-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, mindig nagyon kicsi a különbség. 182-es, ellene, mellette, tartózkodás, elutasítva. Szeretnétek ellenőrizni? Akkor 182-es. Lezárom a szavazást. És elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 185-ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 187 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert nem egyértelmű. 188 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 189 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 17-es kompromisszumot. 197 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 200-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 201 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 202 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 203 mellette, 204, bocsánat, ugrunk a 204-re, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük a 204-est, lezárom a szavazást, elutasítva. 205, mellette, ellene, Kérem, hogy próbálják visszafogni magukat, nincs túl sok időnk. 206 mellett 205 elfogadva, nem, a 205-öst ellenőrizni szeretnék, akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 206 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 207 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 208 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 209 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ugrunk a 20-as kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 251 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva 28 mellette. Ellenőrizni szeretné a 27-et, megnyitom a szavazást, 27-es módosítóról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást, és tényleg igaza volt, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel. Még egyszer kérek mindenkit, hogy próbálják jó látványosan nem emelni a kezüket. 30-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette, 37-esről szavazunk, Lezárom a szavazást. Kis különbséggel, de elutasítottuk 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 41-ről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindig egy szavazattal, de hát azért mégiscsak elvetettük. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ez a 42 volt, bocsánat, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47 módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, Megnyitom a szavazást 48-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szorosak ezek az eredmények. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva 65 jó 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva 3-as mellette ellene tartózkodás nem tudom mi lett az eredmény, úgyhogy megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. A harma, hármas módosítóról elfogadtuk. Ötös kompromisszumra ugrunk. Mellette, ellene, tartózkodást elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva ellenőrizzük a 82-t. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcvannégy Nincs szavazás az előzőnél. 84 tehát, mellette lenne tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette bocsánat, a 90, igen, ezek mind kiesnek, hanem a 93-mal folytatjuk mellette, ellene tartózkodás. Nem tudom megállapítani. Megnyitom az elektronikus szavazást 93-ról. Tessék szavazni. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 99 mellette tartózkodás elfogadva, 100 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105 mellette ellene ellene, jó, tartózkodás, elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, záró szavazás, elektronikusan szavazunk a vélemény egészéről, tessék. Le vote est fermé. Lezárom a szavazást. Plusz 29, contre 5. Sur... 29-5 ellenében három tap- tartózkodással gratulálok az előadónak, elfogadtuk. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Mégpedig az osztrák elnökség munkatervének bemutatásával.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 egészen pontosan fél hatkor fogunk értekezni. Sok a csúszás. Megteszük, amit megtehetünk, de nem minden lehetséges. Elnök asszony. Señora Presidenta, yo comprendo que a veces... Köszönöm, elnök asszony. Én értem, hogy meg kellett változtatni a naprend, napi rendet az önön kívülálló okok miatt, de nekünk is van dolgunk, és ami korra késleltett, amikor halasztotta az autóbuszokkal kapcsolatos témát, a jogi bizottsági ülés, ezek is nekem ott kell lennem. Köszönöm. Ah, Monsieur de Grande. De Grande úr, én értem a problémáját. Késésben vagyunk, ezért szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Zile úr javaslatát későbbre halasztottuk, megpróbáljuk majd egy kicsit előbbre hozni, ha lesz időnk, de garantálni nem tudom, mindent meg fogunk tenni Zile úr érdekében, vagyis hát a jelentése érdekében. Folytatjuk a következő ponttal. Az osztrák elnökség prioritásait ismerhetjük meg. Üdvözlöm Norbert Hofer urat, az osztrák közlekedési innovációs és technológiai minisztert. Július 1-én átvette a tanács soros elnökségét az osztrák elnökség, nagyon ambíciózus elnökségről van szó, hisznek az Európai Unió jövőjében. Ahogyan elmondták, elsősorban európai megoldásokra fognak központosítani a nagy dossziékban, A mi bizottságunk is előtt is vannak olyan projektek, amelyek az európai állampolgárok számára a napi életet könnyítik meg a közlekedési ágazatban. Az, ezek a hálózatok kötik össze a régiókat a közlekedési hálózat révén. Tudjuk, hogy Európában az európai érték nem mindig ismeretes az állampolgárok előtt, pedig ez vitathatatlan. Pénzügyi eszközökről is hallottunk, amelyekkel foglalkoznunk kell majd, hiszen párhuzamosan zajlanak a költségvetési tárgyalások is, és a mi bizottságunknak is vannak prioritásai, például a digitalizáció, Tudjuk, hogy ez kulcsfontosságú kérdés, és nagyon aktuális a bizottságunkban, mert a közlekedési ágazatban sok a változás a digitális forradalom nyomán. Számíthat a támogatásunkra, hiszen a valódi európai projekteket támogatni fogjuk a jövőben is, hogy ezek haladni tudjanak. Miniszter úr kb. 20 percben megkapja a percet, és aztán a koordinátoroknak adom meg a szót, akik a vitában kérdéseket tehetnek fel, és utána ön megint szót kap és válaszolhat a kérdésekre. Tehát kb. 20 percet eh, szeretném, hogyha igényben venne a felszólalásában. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen ülés keretében ö, vendégül látnak, és az osztrák elnökség prioritásait ö, a közlekedés területén önök elé tárhatom, illetve a fenntarthatóság és a turizmus területén ö, tért felelős ö, minisztériumot is képviselhetem. Ö, nagyon ambiciózus az osztrák elnökség, és tényleg teljes merszélességgel állunk a téma mögé, hiszen ezen múlik az Európai Unió jövője többek között, amit ebben a szakbizottságban döntenek és megbeszélnek. Július 1-én vettük át az uniós soros elnökségét nagy kívásokkal terhes időben. A tartós békeszabadság és az ezzel összefüggő, egyre növekvő jólét az Európai Unióban komoly fegyvertényt és eredményt jelentenek az európai építmény tekintetében. Az alapítóink nem csak szoros gazdasági kapcsolatokra építettek, hanem egy értékközösséget is teremtettek, amely elbiztosítható a béke és a biztonság. Ehhez elengedhetetlen az, hogy hogy a másik népnek, a másik nemzetnek a lelkét eh, és az értékeit is megismerjük, és ez, ez megalapozza az együttműködést, és én enélkül nem fog menni. Bízok benne, hogy hogy ez a hozzáadott érték az Unióban, ez a, ez a sokszínűség, egymás mellett és egymással együtt való élés, ez hatalmas kihívást is jelent, és ezekkel a kihívásokkal egy állam, egy-egy ország önmagában nem tud megbirkózni. Például az erősödő nemzetközi verseny, és éppen ezért Európa helyét a világban, a világversenyben erősíteni kell. Erősödik a, az éghajlatvédelem kérdése, és hatékony intézkedéseket kell hozni a fenntartható mobilitás jegyében. És az olyan fenyegetések, mint amilyen a turizmus, terrorizmus és a radikalizáció, ezek bizony növekednek, és mindannyiunkat érint, hiszen az a kérdés, hogy hol állunk a versenyben, ez alapvető fontosságú, és hogyha azt megnézzük, hogy merre mozog a világ, egyrészt azt látjuk, hogy nagyon protekcionista hangot vett az Egyesült Államok, és egyre erősebb Oroszország, egyre nagyobb a jólét Kínában is, és egyre nő a, a befolyása, és bizonyos országok például Afrikában bevásárolnak a világban infrastruktúrális területen. És választ kell adni arra a kérdésre, hogy ebben a világban hol van a helye Európának, és hogy kiharcoljuk magunknak a versenyben egy minket megillető helyet versenyképesség erősítésével. És itt azt látom, hogy a bizottság az Európa integráció motorja itt célirányos intézkedésekkel és javaslatokkal végzik a munkájukat, mint az Európai Uniót alapító szerződések őreként. Ugye ez a konvergencia kritériumokkal indult, népzős területeken, a gazdasági válság idején az ember nem mindig tudja úgy betartani, ahogy szeretné, és ahelyett, hogy új kritériumokat fektetünk le, aminek már meg tudunk felelni, azt kell elérni, hogy mindenki meg tudjon felelni a tanács és a parlamentnek felelőssége van a polgárokkal szemben abban, hogy békét és a jólétet, biztonságot, a versenyképességet tudja biztosítani azzal, hogy kivitelezhető megoldásokat kínál. És fontos, hogy mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk a bizottság, a tanács, a parlament, és azt gondolom, hogy az elnökségünk egyik feladata az, hogy megpróbáljuk ezt a hármasságot egy kicsit jobban összehozni és összekovácsolni. Tudják azt jól, hogy hogy ennek az elnökségnek a védelem az egyik fontos feladata, és ez a mi területünkre lefordítva például a közúti biztonságot jelenti, hogy kevesebben halljanak meg az utakon, és éppen ezért ebben nagyon nagy a felelősségünk. Az osztrák erőfeszítések célja az, hogy erősítsük az uniót, közelebb hozzuk az uniót, és megnyerjük újra az emberek bizalmát és erősítsük a bizalmat az, a tagállamok között, és az intézmények között e, egymással. Ezt tudjuk, hogy mennyire fontos dolog e, ebben a közlekedés, és tudják azt önök nagyon jól, hogy a miniszterek, e, mint a tanács résztvevői ebben nagyon fontos szerepet játszanak, de még ennél is fontosabb, a mögöttük álló szervezet, apparátus Ausztriában nagyon jól működő ö, háttér intézményeik vannak, és ez nagyon sok ülést jelent, párbeszédet, és hogy vannak kompromisszumok. És mi erre törekszek, és bízom a kollégáinkban, akik itt is aktívak és dolgoznak, hiszen ők azok, akik a megoldásokat leteszik az asztalra. Általában nem a miniszterek azok, akik ezt megteszik, de általában a háttérben dolgozó kollégáknak köszönhetjük ezeket a megoldásokat, akik esetleg a nyilvánosság számára nem is láthatóak. És akkor a céljainkról közlekedés területén olyan közlekedési rendszereket szeretnénk kifejleszteni, amelyek biztosítató a kiegyensúlyozott verseny a különböző közlekedési móduszok között, egy korrekt és méltó, magas szintű munka és szociális körülményeket szeretnénk elérni a közlekedési szektorban, a biztonságot szeretnénk növelni a közlekedés területén, és hozzájárulni egy fenntartható klíma biztos, klímaálló mobilitás révén mi erre az elnökségre munkaelnökségként tekintünk, és a következő jogalkotási kezdeményezéseket aktívan szeretnénk előrevinni, és szeretnénk azokat a a területeket prioritásként kezelni, ahol reálisan lehetne megegyezésre jutni, és éppen ezért a rendszeres és nyitott párbeszéd a parlamenttel, illetve a tagállamok és a bizottság között elengedhetetlen ahhoz, hogy praktikus gyakorlatban megvalósító megoldásokat tudjunk letenni az asztalra, olyanokat, amelyek megfelelnek egy modern gazdaság kihívásainak, a versenyt nem torzítják, és a szociális és ökológiai komponenst is figyelembe veszik az európai polgárok érdekében. És mielőtt az egyes dossziékra rátérnék, szeretném a megelőző bolgár elnökségnek megköszönni a munkáját a jogalkotási javaslatokban, hiszen a hatalmas feladat, a, ami az elnökséggel jár, és nagyon köszönöm hálásan tényleg a bolgár elnökség elkötelezett és kiváló munkáját. Ausztriában már számos, Ausztria már számos soros elnökséget utat a há, há, háta mögött, ez a harmadik a sorban. A parlament ö, nagyon sokat foglalkozott a mobilitási csomagokkal, a szárazföldi közlekedéssel, és Ausztria nagyon is jó figyelemmel követte és elemezte a javaslatokat, pontosan azért, hogy a foglalkoztatáshoz, a közlekedési piachoz való hozzáférés, a vezető és pihenőidők, a a legspeciális esetén, illetve a szociális előírások végrehajtása tekintetében, és most azt elemezzük nagyon alaposan, hogy hogyan alakulnak a tagállamok álláspontjaik a kritikus pontokban ezeken a kiemelt javaslatokon, hogy lássuk, hogy hol lehet kivitelezhető, tartható kompromisszumokat kötni, ahol egy megoldás reálisnak tűnik. És itt szeretném megígérni, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy kompromisszumokat ö, találjunk. É, és éppen ezért ö, nagyon intenzív dialógusokat, párbeszédeket folytatunk, két oldalú megbeszéléseket minden érintettel, a partnerenkkel, és ö, és nagyon fontosnak tartjuk a parlament álláspontját az egyes dossziékkal kapcsolatban, még akkor is, hogyha még nem jutottunk el az intézményközi tárgyalások szakaszába, de azt pontosan tudjuk, hogy a parlamentnek a jelentései, mozgatói ennek az egész, és ezt nekünk fontos tudni, hogy ezekben mi áll, mit, tük, mit tükröződik a parlament véleményében. Múlt héten a plenáris egy teljesen világos elutasítással élt a Trump bizottság jelentése felé, és ez csak újabb bizonyíték annak, hogy ezek a politikai, mennyire politikai érzékeny és komplex ezek, ezek a témák, és mennyire nagyon összefüggenek egymással ezek a jogalkotási javaslatok. Éppen ezért az osztrák elnökség alaposan megvizsgál mindent, és azon dolgozik, hogy elérjük, hogy a miniszterek tanácsában decemberben valamiféle kompromisszumot lehessen elérni ezekkel kapcsolatban. Ami az elektronikus UDI használati díjak interoperabilitását és az információ cserét illeti, a cél az, hogy együttműködjön a parlamenttel a, a tanács, és már holnap fog kerülni sor egy triológus ülésre, és itt eléggé biztatóak a kilátások. Ami pedig az első mobilitási csomagot illeti, itt már azért eltérőbb a kép magában a tanácsban is, és az a kérdés, hogy, hogy a, a személyautókra is vonatkozzon az Eurovinyet, az Eurovinyet irányelv, az, hogy legyen kötelező bizonyos szakaszon, vagy idő idő alapú útdíjat is kivessünk magánszemély, magánjárművekre. Ez, ez nagyon sok tagállamnál problémás a szubszidítási kérdések miatt. És itt szeretném elmondani az osztrák álláspontot. Mint, mi, mint elnökség, őszintén szeretnénk eljárni, és nem szeretnénk a saját álláspontunkat előtérbe helyezni és másokra ráerőltetni. És épp éppen ezért a, né- a különböző vélemények és a, a elég nagy nézeteltérések miatt nem lesz egyszerű, kimondottan nehéz lesz ahhoz, hogy ezeket a témákat előre tudjuk vinni, azért ezt egészen őszintén ki kell mondani. Ami pedig a mobilitási csomagnak a szociális és piac alapú piacra vonatkozó pilléreit illeti, itt azt gondolom, hogy ez, ezen még kell dolgozni. A második mobilitási csomagnál egy javaslatot szeretnék kiemelni, amit már a bolgár elnökség is intenzíven foglalkozott, és szorosan összefügg az első csomaggal, nevezetesen a kombinált közlekedés átdolgozására vonatkozó javaslat, ami fontos, amelynek fontos eleme az, hogy olyan lépéseket támogassunk, olyan ö, környezetbarát közlekedési módokat, amelyekkel a tanács is és a szakbizottság is sokat foglalkozott. És azt tudom, hogy nemrégiben uh, itt a szakbizottságban is terítékre került, és uh, alaposan meg fogjuk vizsgálni az, a parlament álláspontját, és szeretnénk, hogyha már decemberben a tanács egyetértésre tudna jutni, hogy a tárgyalások minél hamarabb meg tudjanak kezdődni a parlamenttel, és esetleg a román elnökség alatt ezt a dossziét le is lehessen zárni. A következő téma, amiről tudom, hogy ma szavaztak itt a szakbizottságban, ami nagyon fontos eleme egy fenntartható zöld környezetbarát közlekedésnek, ez pedig a tiszta üzemű járművekre vonatkozó irányelv. Ugye azon célkitűzés jegyében, hogy alacsony vagy nulla kibocsátású járművek minél nagyobb számban kerüljenek forgalomba, hogy támogassuk a beszerzéseknél a közférában ezeknek a, a, az üzembeállítását. Igyekszünk ezen a, ebben a dossziéban is jelentős erőrelépést elérni, és mindent meg fogunk tenni, hogyha az nem tűnik irreálisnak. A harmadik részét illetően a mobilitási csomagnak szeretnénk a közlekedésbiztonságot előnyben részesíteni, és a legfrissebb fejleményeket és eredményeket bevetni ennek elérésére. Az általános biztonsági irányelv átdolgozása, illetve az infrastruktúra biztonságára vonatkozó irányelvet itt már megkezdődtek a tárgyalások a különböző tanácsi munkacsoportban, és itt is egy, egy általános ö, ö, irányt szeretnénk elérni. Egy hatékony és modern infrastruktúra al elengedhetetlen egy innovatív és hatékony mobilitási ö, rendszerhez, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, és kiemelt kérdésként kezeljünk a CEF rendeletet, illetve a TENTI-nek a végrehajtásra vonatkozó javaslatot nagyon fontos lesz az, hogy megfelelő pénzügyi támogatást is biztosítsunk a CEF 2.0 mögé. Itt az EU támogatás, finanszírozás is fontos szerepet fog játszani. És ki, hogy ki tudjuk használni a rendelkezésünkre álló kereteket. Ez egy nagyon fontos eszköz a fenntartható, ugyanakkor versenyképességen alapuló közlekedés és infrastruktúra politikának. Ami a légiközlekedést illeti, itt van ugye a hátterem, talán néhányan tudják is, itt pedig szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy Európa versenyképességét erősítsük, és ennek szellemében a tárgyalások a parlamenttel, a légi közlekedés versenyképességére vonatkozó rendelet átdolgozását szeretnénk előrevinni. Június 7-én volt erről szó a miniszterek tanácsában és ezzel nem csak az európai gazdaságot szeretnénk erősíteni, hanem az európai polgárokat és munkavállalókat. Az osztrák elnökség a éppen ezért szoros figyelemmel követjük a légközlekedésről szóló megállapodást különböző harmadik országokkal, ami pedig a tengeri közlekedést illeti, ugyan nekünk nincs tengeri kapcsolatunk, de az osztrák elnökség a belvízi hajózás, belföldi hajózást is figyelemmel fogja kísérni. Szeretnénk tanácsi következtetéseket, olyanokat elfogadni, ahol a belvízi hajózás részévé válik egy hatékony multimodalitáson alapuló közlekedési rendszernek, ami pedig a tengeri hajózást illeti, közlekedést illeti, itt a, a kitökötő berendezésekről és infrastruktúrára vonatkozó jelentést tartjuk rendkívül fontosnak, ezt szeretnénk évvégére elfogadni és hogyha egy ilyen egyablakos megoldást szeretnénk elfogadni, akkor az a jelenleg érvényben lévő irányelv, ami a, a hajósok képzésére vonatkozik. Ezt nagyon fontos lenne elérni. Arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy ezzel kapcsolatban, hogy egy TTE tanács tanácsot szeretne szervezni 2018. december 3-án Brüsszelben, és ez a két évente megrezen, megrendezésre kerülő Duna-Rajna országok megbeszélése mellett arra felfűzve fog sor kerülni, illetve október 29-23-án Grácsban lesz egy informális tanácsülés a közlekedési és környezetvédelmi miniszterelnököknek, minisztereknek, ahol a széndiokszidmentesítés, közlekedésbiztonság, mobilitási fordulat és a multimodalitás lesznek a legfőbb témák. És akkor ezzel átöleltük a, a témákat ahhoz, hogy egy klímabiztos, biztonságos közlekedést tudjunk biztosítani, növeljük az európai versenyképességet, illetve az infrastruktúrával kapcsolatos dossziékkel mellett lehetőleg le, fontos mozaik darabkákat, vagy akár egy mérföldkövet tudjunk letenni az osztrák elnökség idején egy fenntartható közlekedési rendszerben Európában. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy milyen fontos az osztrák elnökség számára az, hogy milyen kapcsolatunk van a közlekedés területén a parlament el, és szeretnék még egy dolgot kiemelni. Elnökségünk idején arra törekszünk, hogy egy, egy hagyományos szerepben, mint hídépítő tudjunk fellépni az unió egységéhez és tovább fejlődéséhez. asszony, hölgyeim és uraim, kérem engedjék meg, hogy ahogy azt korábban említettem, Elizabeth Köstinger üdvözletét tolmácsoljam, aki első gyermekét várja, és ezen oknál fogva nem, fog, nem tud velem jelen lenni üdvözletét tolmácsolom a miniszterasszonynak, aki maga is aktív tagja volt az Európai Parlamentnek, és pontosan tudja, hogy a parlamentnek milyen fontos a szerepe, hogyan működik, milyen helyet foglal az intézményi szervezetben. Ami pedig a turizmust illeti. Itt az látszik, hogy a növekedés motorját jelenti a régiókban és városokban, de akár vidéki területeken is, munkahelyeket teremt és megakadályozza az elvándorlást. Ezen kívül a kulturális cseréket is lehetővé teszi. Elsősorban a turizmus, a tagállamok, a régiók és az önkormányzatok kompetenciája, és ez jól is van így a szubszidiaritás jegyében. Viszont ez össze is köti a különböző területeket. Az innováció, az egységes a piac, a digitál, digitális fejlődés, regionális fejlődés, kohézió, az emberekbe, oktatásba, kultúrába tett befektetés, környezetvédelem, ezek a témák mind csatlakoznak valamilyen szinten a turizmushoz. És éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy odafigyeljünk erre a kérdésre, versenyképesen tudjuk fejleszteni, és az a nagyságrend, és az a növekedési dinamika a turizmus elért, indokolja, hogy európai támogatási programok legyenek, európai szinten ezek, könny, ezek könnyen elérhetőek legyenek, hogy a, a turizmusban rejlő lehetőségeket minél inkább ki tudjuk használni. Ugye ott van India, India, Kína, és az a baby boom generáció, akinek most már van ideje és pénze is utazni, Éppen ezért nagyon fontos számunkra a turizmus. A keretfeltételek ö, tekintetében ugye két, több mint két millió többségében kis vállalkozás az, akinek az érdekeire ö, oda kell figyelni, és a, gondolkodjunk először kicsiben, elvet tartjuk ö, szem előtt, és itt nem kell túlterhelni ezt az ágazatot túlságosan bonyolult szabályozással, mert az csapná a versenyt. Továbbra is szeretnénk elmélyíteni és tovább folytatni az együttműködést az európai szereplőkkel és partnereinkkel. Október elején fog sor kerülni a 17. Európai Turizmus Fórumra Bécsben, ahol arról fogunk beszélni, hogy milyen stratégiákat kell kifejleszteni, azért, hogy hosszú távon tudjunk a, a, az életminőségét az embereknek erősíteni, és értéket, hozzáadott értéket teremteni. Egy picikét túlléptem a, ki az adott 20 percet, ezért elnézést kérek. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban jól és aktívan, hasznosan tudunk együtt dolgozni, sok mindent el fogunk tudni érni, és ha valakinek kérdése van, szívesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm. Merci, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Olyan szavakat használt, amelyeket mert vissza kell térni, garantálni kell az Európai Unió jövőjét, garantálni kell Európát, szükség van egy védelmező Európára, azt mondta, hogy új kezdeményezéseket, konvergáló kezdeményezéseket kell indítani az Európai Unió érdekében, és hogy konstruktív uh, Európát kell felépíteni, mert nagyon nagy a tét. Ön ezeket mondta, a mobilitási csomag például egy olyan szót használt, amit majd el fog magyarázni. Én azt mondta, hogy javaslatokat fog benyújtani, és egy konklávot szeretne majd összehívni, majd elmagyarázza nekünk, hogy hogy érkezik majd meg a fehér füsthöz, annak érdekében, hogy tudjunk előrelépni ebben a témában. Minden esetre jelezte azt, hogy az Európai Unió valóban, az Európai Uniónak szüksége van ahhoz, hogy ez az interkonnektivitás ez haladjon. Wim van de Kom kollégának adom meg a szót, a tagoknak mondom, hogy két percet kapnak a felszólaláshoz, két percet, igen. Más tagok is föl akarnak szólalni, akik majd egy-egy percet kapnak. Parancsoljon! Ehm, Köszönöm szépen! Elnök asszony, ami a néppártot illeti, szeretnénk a miniszter úrnak, a miniszter urat üdvözölni, őt személyesen, és az osztrák elnökséget is. Sok sikert kívánunk, tudjuk, hogy Ausztriát jelenleg egy nagyon különleges koalíció kormányozza. Úgy értettem, hogy saját személyes tapasztalatából tudja, mennyire veszélyes a repülés, eh, garantálni kell azoknak az egészségét, akik repülnek, és én magam is sokat repülök, és eh, nem mindig, nem, nincs mindig garantálva az egészség. Miniszter úrnak igaza van, hogyha azt látjuk, hogy Egyesült Államok, Kína, Oroszország hogyan fejlődik, nos, Európa egy kicsit egy gyenge játékosnak tűnik ebben a csapatban, és szükség van arra, hogy Ausztria elősegítse az európai gondolatot, a mobilitási csomagat illetően egyetértek azzal, amit ön mondott. Igen, szükség van egy általános megközelítésre, be, ügyében dülőre jutni a karácsonyi szünet előtt a magángépjárműveket illetően az osztrák álláspontot egyetértünk, amit mondott a CEF-ről, Kurz eh, miniszterelnök azt mondta, hogy egy kicsit rövid akarja, egy kicsit szűk a zsebe. Ön szerint a cefet illetően eh, mennyit fogunk tudni elérni, mert szavakban mindenki nagyon bőkezi, de pénzben nem mindig, támogatásban nem mindig. A belső kommunikáció a rend nagyon jól van, nagyon jó a kapcsolat Magyarországgal, Romániával, Bulgáriával, a belső kommunikáció a Duna menti országok, reméljük, hogy ez az egész nagyon jó eredményeket fog hozni. Kérem, Kösszinger miniszternek, aki a turizmussal felel, adja át jó kívánságunkat a fia megszületésért. A, motor, a motorokkal kapcsolatosan akadályokat is. Köszönöm szépen, Vandekampur. úr. A következő ö, hozzászóló Kárhánc kolléga. Nos, ö, tisztelt miniszter úr, az a helyzet, hogy megnéztem az elnökség programját, és nagyon szerénynek találom, ami a közlekedést illeti, hiszen egyrészt nagyon sok célkitűzést látunk, viszont a konkrétumok hiányoznak belőle. Egy cél a fair és emberi és teljes munkakörülmények megteremtése, és itt a szakbizottságban és a plenárison is múlt héten, amikor szavaztunk, leszavaztuk ezt a mobilitási csomagnak ezt a részét. Hát ez nem túl biztató. Európai szinten tényleg azt szeretnénk, hogy rugalmasságot lássunk a vezetés és pihenési időkben, ugyanakkor a helyzet az, hogy Éppen most emelték meg a heti munkaidőt a szociális partnerek hatalmas ellenállása mellett, és itt kérdezem, és nagyon remélem, hogy konkrét választ fogok kapni a kérdésemre, a az ÖFAP és EP elég eltérő állásponton van, ami a szociális jogalkotást illeti. Itt még nincsen közös álláspont, és öntől szeretném megtudni, hogy ezekhez a dossziékhoz hogy állnak, ami a vezetés és pihenőidőket illeti a, a sofőrök esetén, hogy itt az egyes álláspontot szeretnék, mint hogy azt a népelt szeretné, vagy pedig egy egészen más nemzetközi kvótát szeretnének, úgy, ahogy azt az, a Szabadságpárt az e-, legutóbbi szavazásnál erőltette. És milyen konkrét intézkedéseket tervez a a szociális dömping ellen Európa útjain, és hogy mi a helyzet a napi 12 órára történő maximált munkaidő, munkavégzési idővel hogy állunk, és az Európai Munkaügyi Hatósággal kapcsolatban mi a helyzet, hogy hajlandóak lennének feladni nemzeti kompetenciákat európai szintre, azért, hogy hatékonyabban lehessen fellépni. És Tiroliként nagyon fontos kérdésem van, hogy nagyon veszélyes a helyzet, az emberek szenvednek, és az átmenő forgalommal kapcsolatban ön, mint közlekedési miniszter, milyen intézkedést tervez, hogy ezt a helyzetet megoldja? az átmenő forgalom tekintetében. Köszönöm szépen, és akkor Cíle úr a következő. Köszönöm szépen, miniszter úr. Üdvözlöm! Az ennek a konferencián néhány héttel ezelőtt találkoztunk Bécsben. Európa megvéd, ez az önök mottója. A mobilitási csomagban vannak kockázatok, milyen mértékű ez a védelem, és mit védünk. Az ECR egységes piacorientált frakció, ezért megpróbálunk jó álláspontot kidolgozni ebben a kérdéskörben is, hogyha új jogszabályokat hoznak létre, a szociális feltételek tekintetében az egységes piacot ez szétforgácsolhatja, ez nagyon veszélyes út. A mobiltási csomag a parlament előtt áll, de sajnos nem a közlekedési bizottság kezeli. Ezt elvesztettük. Minden esetre úgy gondolom, hogy a tanácselnökségében többet kell tenni a haladásért. Ön mondta, hogy az ön önök elnöksége egy dolgozó, egy munkás elnökség, és hát remélem, hogy a mobilitás és egyéb közlekedési kérdésekben is haladni fogunk. Minden esetre azért itt vannak kockázatok, a mobilitási csomaggal kapcsolatosan leírta a helyzetet, és megpróbálják továbbvinni a bolgár elnökség eredményeit. A második mobilitási csomag, amire az én jelentésem vonatkozik, a piaci hozzáférés, ezzel kapcsolatosan mi a tervük? Egyáltalán vitát terveznek a kérdésben? Én azt szeretném, hogyha haladnánk ezzel kapcsolatosan a parlamentnek az első olvasatbeli álláspontját véglegesíteni kellene nagyon fontos, hogy a mobilitási csomagról, illetve a Connecting Europe eszközről is egyeztessenek. Nagyon fontos téma ez, és örülnék, hogyha megismeretném az álláspontját. A Connecting Europe eszközön belül szóba került a védelmi katonai infrastruktúra is, a katonai mobilitás nagyon fontos Oroszország miatt is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zile úr. Kicsit túlépte az időt, és akkor most Telicska kolléga következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Üdvözöljük a másik oldalon. Az én tapasztalatom az osztrák elnökséggel, hogy mindig nagyon jól látják azt, hogy hol húzódnak a valós érdekek, és ez nem a, a nemzeti érdek, hanem ez előrelépés, hanem egy becsületes brokerként fog eljárni, és ezt el is mondta, hogy ezt szeretné elérni, és ebben ön támogatjuk is. Emleg, említette a elnökség motorját. Én, én, egy, én egy almotót is szeretnék hallani, hogy nem csak a védelem, hanem a támogatás is nagyon fontos, hogy itt azt a hamis benyomást keltenénk talán a védelem hangsúlyozásával, hogy protekcionizmusra törekszünk, pedig ez nem így van. És a gazdasági erőkben erő lehetőséget nem lehet így kifejteni. Ami a prioritásokat illeti, azon dossziék esetén, ahol van esély a tovább előrelépésre, és elmondta fehéren, feketén, hogy a mobilitási csomaggal előrelépést szeretne látni, akár olyan területeken is, ahol ugye, és esetleg a múlt heti szavazás ezzel kapcsolatban félrevezethető lehet. De azért rámutatnék arra, hogy a két fáj egy kicsit most már fel van vizezve, hiszen nagyon a, a valós eredmény valóban eltérő lehet. És ugye kérdés az, hogy mi, mit is akartunk mi megoldani, és a kérdés az, még mindig a, kab, a kabotás az elejétől fa, fogva nagyon fontos volt, de a kiküldetés az ö, ö, teljesen más tészta, és azt hiszem, hogy egyetértene velem, hogy ettől teljesen eltérő a valóság. Tehát a kérdés, hogy együtt tudunk koncentrálni arra, hogy a kompromisszumos módosítókkal a plenáris elejétől és mert én azt mondanám, hogy itt van a legfontosabb, ezen van a legfontosabb hangsúly, és ezen tudnánk ügyesen, közösen teljesíteni, és azt gondolom, hogy a többiek, a többi dolog, elhangzó dolog tekintetében biztató. Köszönöm szépen, Talicska úr! És akkor most Krámer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is megköszönöm miniszter úr bemutatkozását, és hallottuk azt, hogy széndiokszidmentesíteni akarjuk a közlekedést, hogy beszélünk az útdíjakról. Tudom, hogy a tagállamokban itt eltérőek a vélemények, de, és abból indulok ki, hogy Ausztria elkötelezi magát, hogy a külföldi autók is fizessenek díjat, a, hiszen egy tisztességes versenyről beszélünk, hiszen minden, minden féle szabályok vannak a, a vasútra, de semmi nincsen a, a, az autópályákra. Tehát az nem lehet az, hogy hogy anyagilag támogatjuk a kizékhallat változást rontó közlekedési módokat, és a másikat pedig nem. A teherautókat utólagosan átalakították, és szükségünk van az új a, a járművekre, hiszen, hiszen emberéletek múlhatnak azon, és aztán költséget is megspórolhatnánk, hiszen nem lesznek sérültek a kórházban, akik ellátásra szorulnak. Úgy gondolom, hogy Európában van kellő financiális háttér, de a gond az, hogy 30 éven keresztül milliárdokat költöttünk arra, hogy, hogy Európa összekapcsolódjon, de a sín az viszont úgy megáll az összeköttetésben, ahol talál egy országhatárt. Tehát akkor ezeket a lukakat kellene betölni, de ebben önök se járnak élek, hiszen Bécsből el lehetett lyukni 1930 óta Prágába, a második világháború után ez megszűnt, viszont Európa újraegyesítése óta már hány év eltelt, és a keleti irányba még mindig nem lépett ö, Ausztria. És támogatja ő mint osztrák miniszterelnök, ugye, hogy ez megvalósuljon, és ez jó példával járhatnának elől más európai országokra Nem akarom a mobilitási csomaggal kapcsolatos kérdéseket megismételni, de van egy európai alapvetés, egyenlő fizetés, ugyanazért a munkáért, ugyanazon a helyen. Ez lehet, hogy nem működik a teherautók esetén, de, de a közlekedésben muszáj, hiszen egy bécsi Bécsben dolgozó román, román nővér nem kaphat a kórházban fél fizetést, mondván, hogy ő Romániából jön. De szeretném tudni, hogy Európában ő ezzel kapcsolatban milyen álláspontot képvisel. Köszönöm szépen, és akkor most Mayer kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tartjuk magunkat a, az beszélőidőkhöz, de szeretném megköszönni, hogy eljöttél itt a közlekedési bizottságba hozzánk. Ma még mész máshová is, éppen ezért értékelem. És azt is nagyon értékelem, hogy a három uniós intézmény közül az elsőként a parlamentet látogattad meg. Ö, és most, és személyesen lehettem jelen, és meg vagyok rá győződve, hogy Ausztria előrelépést tud elérni, kiemeltél közlekedésben pár dolgot, hiszen nagyon sokszor be, beszélt, volt különböző felfogásunk a dolgokról, nézetetésünk, de a szocialista frakció, ahogy elnézem, hogy távol marad ettől a napirendi ponttól. És az előző, és a múlt héten, ahogy erről meg kollégák is említették, ezért nem akartuk, hiszen a szociális területen bizonyos kérdésekről ö, olyan dolgok kerültek elő, amik számunkra elfogadhatatlanok az a motto az osztrák elnökség részéről, hogy Európa, amely megvéd. Azt gondolom, hogy ez a motto a közlekedés területén szeretnénk ezt látni. Azok a tagállamok, ahol vannak nagyon aktív tagállamok a közlekedés biztonság területén, de oda kell figyelni arra, hogy hogyan lehet még tovább növelni, hogy minél kevesebben halljanak meg és sérüljenek meg komolyan az utakon és hogyan ítéled meg a mostani és jövőbeli fejlődést az automatizált járművek esetén, és hogy milyen kezdeményezések lehetnek. És ez engem azért is érdekel, mert régiókban erre egy kísérleti projekt fut ebben a tekintetben. Van egy sikeres példa arra, hogy hogyan lehet a terforgalmat a közútról a vasútra átterelni, és nálunk ez már 32%-ot éri el, és szemben az európai átlagos 20%-kal, és mit szeretne az osztrák elnökség tenni, tanulni azért, hogy ezt a kombinált rendeletet el lehessen fogadni. Köszönöm szépen, Májer úr, és akkor a koordinátorok közül a jutóasszonyra nézek. Grazie, Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat. El szeretném mondani, hogy a kombinált eh, árufuvarozás ígyról szóló jelentés előadója vagyok, és örülök, hogy önök eh, számára ez egy prioritás. A szöveg készen áll, készen állok arra, hogy tárgyaljak önökkel, biztos vagyok abban, hogy sok lesz a közös pont, a közös nevező. A ez a parlament nagyon erősen támogatja ennek az új szárufúrozási modalitásnak a támogatását. Az intermodalitás, a kombinált fuvarozás számunkra egy prioritás, le ki akarjuk vonni a kamionokat az utakról, és inkább a vasútra terelni, vagy a hajószállításra, más szállítási módozatokra terelni a, Bren, a, Brenner hágó egy probléma az olasz kis és középvállalatok számára, éles probléma ez. Nagyon fontos, hogy biztosítva legyen a folyamatosság az árufuvarozásban, a Brenner hágó alagújtja 2027-ben lesz biztos, addig is biztosítani kell a megfelelő áru áramlást, Számunkra ugyanakkor még mindig az egyik prioritás az az, hogy átirányítjuk az árut inkább vasúti szállítása. Ami az első mobilitási csomagot illeti, tehát ami összefügg a kabotással, illetve a dolgozók kihelyezésével, a szöveget illetően folytathatjuk, függetlenül attól, hogy mi lesz az első mobilitási csomag eredményétől. Folytathatjuk tehát az egyeztetés és a tárgyalást, mert van egy pozíciónk, remélem, hogy az osztrák elnökség részéről teljes együttműködésre lelünk. Alig várom, hogy elkezdjük a három oldalú megbeszéléseket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Ajutó asszonynak. És akkor most a szakbizottság tagjai következnek, és akkor utána az elnökségnek adom vissza a szót. Nos, egy perc, hát az nekem nem lesz elég. Miniszter úr, én is szeretettel üdvözlöm, és köszönöm ezeket a teljesen világosan megfogalmazott gondolatokat. Beszélt arról, hogy a bizottsággal és tanácssal való együttműködést javítani kellett. Ez már most is jó, nagyon jó, de ugye vannak gyenge pontok a rendszerben. Az egyik ilyen volt, hogy a bizottság eh, három évvel ezelőtt kezdte a mobilitási csomagot három részre osztani, és a tanács, illetve a parlament felé eltenni, és a Brexit, a külső határok védelme, eh, itt 300 dossziéval kellene eh, megbirkózni, és azt gondolom, hogy a mobilitási csomag, ez csak egy szó, de mögötte nagyon sok anyag van, és ezt azért ki kell mondani. Szeretnék, ahogy a kollégák előttem megtették, a, a most megszavazott kombinált közlekedésre irányítani a figyelmet, hiszen ez nagyon komoly lépést jelent abban, hogy elviselhetővé tegye a közlekedés terhelését a környezet és az emberek számára. Az én kérdésem az, hogy az osztrák elnökség az út annak ellenére, hogy a szociális pillért elutasították a plenáriumban, hogy ezt továbbra is nyomatékosan fogják, eh, ezen fognak ezen dolgozni, illetve hogy az önvezető járműveknek nem csak előnye van, hanem nagyon fontos az emberek mögötte mit eh, gondolnak, és hogyan állnak hozzá. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban hogy áll az osztrák elnökség? Köszönöm szépen, kérem tartsák be az időket, mert különben egyes kollégák nem jutnak szóhoz. Lukasecka asszony. Nem tudom, hogy meg tudná osztani velünk többet a mobilitási csomaggal kapcsolatos kompromisszummal kapcsolatosan. Mi az önök megközelítése? annak érdekében, hogy ne a fogyasztóknak kelljen állniuk a számlát, a KKV-k pedig ne kelljen, hogy bezárják a kaput. És a közlekedési társaságoknak ne kelljen a tranzitországok rendszerét használni. Franciaországban például több tucat különböző fizetési elem létezik. Az elnökségnek mik a szándékai? Hogyan kívánja kizárni ezeket a megalapozatlan elképzeléseket, amelyeket ebben a házban felvetettek. Az új európai foglalkoztatási ügynökségnek mi lesz vajon a szerepe? Ez egy nagy ügynökség lesz, vagy pedig, illetve nagy szerepe lesz, vagy csak az információ cserére szorítkozik? a különböző fizetési rendszerekre nézve például Kor úr egy percben. Köszönöm szépen, miniszter úr. Három rövid kérdésem van. Először is, mit gondol az időáltáltás eltörléséről, nyári időszámításról, illetve a fenntarthatóságról és a szén-dioxidmentesítéssel kapcsolatban mit gondol az ökovonalról, illetve az utasrác jogok, ami már jó ideje időzik a tanácssal kapcsolatban. No, és megoldottam egy per, fél perc alatt egy helyet. Madame de Monté, la parole est Köszönöm szépen, de Monté asszony, öné a szó. Minden elnökség olyan kérdéseket hoz terítékre, amelyek egy kicsit jobban érzik nemzeti szinten. Láttuk ezt a Bulgáriával, a, a balkáni helyzetről, a kelet-balkáni. Ön is beszél terrorizmusról, informatikáról, környezetvédelemről, illegális bevándorlás, pénz újrafelhasználás, pénzmosás, kábítószer. Úgy tűnik, hogy Ausztriában a helyzet kicsúszott a kormány keze közül a helyzet Ausztriában, mivel hogy szomszéd vagyok, mivel hogy mi Olaszország északi részén vagyunk, és szomszédok vagyunk Ausztriával. Ön mit gondol, ami a turizmust és a szállítást, a közlekedést illeti, le akarják zárni a Brennert, vagy a határokat lezárni? Tehát ezzel a félelemkeltő politikáját hogyan szeretnék folytatni, és mik lesznek a következményen? Marinescu, parancsoljon, egy percet kap. Köszönöm ennek asszony, miniszter úr. Szót tett a Duna stratégiáról, úgy gondolom, nagyon fontos kérdéskör ez. Ausztria koordinálja a hajózhatósági ágazatot Romániával együtt és más országokkal együtt. Az egyetlen kérdés itt az, hogy a tagállamok érdeke nem esik egybe már ami a hajózhatóság biztosítását illeti. Lehet, hogy érdemes volna az önök által szervezett ülések közé beilleszteni egyet ebben a témában is, hogy meggyőzzék a tagállamokat, hogy bocsássák rendelkezésre ezeket a szükséges forrásokat, biztosítandó a Dunahajózhatóságát. Köszönöm, Marian Eszki úr, Anderson asszony, miniszter úr. Caroline Grass nak az Intel bizottságba kellett mennie, elnézést kér. Két gondolat. Az állampolgárok és munkavállalók védelméről szép dolgokat mondott, de hogyan gondolkodik az Európai Munka ügyi hatóságról, hogyan kívánnak haladni ebben az ügyben. Másodszor Kramer úrral egyetértek az egyenlő bérezés kérdésében, a közlekedési munkavállalók tekintetében, az egyenlőtlenségekkel és a bizonytalan munkavállalási körülményekkel is foglalkozni kell. Ön erről mit gondol? Az utasok jogai is fontosak a bizottságunk számára. Hogyan javul majd a helyzet az utasok számára? Hogyan tudják érvényesíteni jobban a jogaikat? Köszönöm, Andersen asszony. Zsotowski úr, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Uh, Herr Minister Kofa, ich möchte... Miniszter úr, én is szeretettel üdvözlöm az új szerepében, a szakbizottságunkban. És van egy kérdésem, és ezt lengyelül fogom feltenni. Nos, sokat hallottunk a szociális dömpingről, ez egy gyakorlat, amiről tudjuk, hogy a, amikor eh, termelő előállítási ár alatt értékesítenek árukat, szociális dömping esetén, ugye Nyugat-Európában attól tartottak, hogy a kelet-európai munkavállalók majd elveszik a munkájukat az embereknek, és most meg azon aggódunk, hogy kevesebbet keresnek. Hát tényleg kevesebbet keresnek az emberek Kelet-Európában, de a követelések és az elvárások ugyanazok. Ez nem dömping. A dömping az valami negatív dolog. Tehát arra szeretném megkérni, és megtudni öntől, hogy ön szerint mit jelent a szociális dömping. És még két dolog. Azonos bérezés, ugyana, ugyanott, ugyanazért a munkáért. De miért nem beszélünk arról, hogy eltérő fizetést adunk az azonos munka adónál végzett munkáért? Merci, Monsieur Zotowski. Madame Arnautu, Köszönöm szépen, Arno asszony, az ön asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, köszönöm, hogy itt van, köszönöm az előadását. Ön azt mondta, hogy a prioritás az az, hogy védekezzünk, védjük meg Európát, és ez egy jó, nagyon nagyon jó dolog, hogyha meg akarja védeni az európai lakosságot, illetve az európai ipart is ebben a globalizált világban, ezen belül a repülőgépgyártás problémákat szenved el. Következő októberben lesz egy értekezlet Bécsben az önök elnöksége alatt különböző eltérések vannak a véleményekben a különböző tagállamok között, ami a repülőgép gyártást, illetve a légiközlekedést illeti, például ami a, közlek- a kik, a légi kikötőket illeti, zajlanak a tárgyalások. Szeretném tudni, hogy Ausztra milyen álláspontot fog védeni majd ebben a kontextusban, és milyen módon fogja tudni Ausztria garantálni egy megfelelő megfelelő védelmét az európai légitársaságoknak. Köszönöm szépen. E, miniszter úr, sok kérdés hangzott el, remélem sok válasz is lesz. átadom a szót, hogy válaszol, és hogyha a későbbiekben további részletekre szeretnének rákérdezni a képviselők, akkor fölteszik a végén. Nos, átadom a szót, kérem válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg sok kérdést kaptam, és igyekszem mindannyira válaszolni. Ne felejts el, ne felejts el, hogy magyarázza el a konklávra vonatkozó módszert, amiről ön beszélt. Azt szeretem tudni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor kezdem is ezzel. Ugye láttam azt, hogy a mobilitási csomagnál, legalábbis az első-második résznél nagyon nagy nézetkülönbségek voltak, legalábbis itt a parlamentben ezt láttuk, és azon gondolkoztam, hogyan lehetne ezeket a nagy különbségeket áthidalni, hiszen minden ország képviselője, akik, akik nagyon messze állnak az álláspontjukkal, hogy lehetne ezeket az országokat egy asztalhoz leültetni, és ezeket először is, hogy megértsük a másiknak a nézőpontját, és aztán lehetőség szerint ezeket közelíteni. És azt gondolom, hogy legalábbis meg kell próbálni. Tehát mielőtt azt mondjuk, hogy elbukott, felejtsük el, azt gondolom, hogy eredményekre kell törekedni. Nekünk ez a legfontosabb. Van de Kampur, köszönöm szépen a pozitív jogkívánságokat azt mondta, hogy az veszélyes drog, és az idősebbeknek már nem lenne szabad idős veszélyes hobbival. Egyszer már én is nagyot, nagyot estem, és a kórházban volt időm bőven elgondolkodni a dolgokon, úgyhogy most már óvatosabban repülök. Kérdezett említette az Egyesült Államok és Kína fejlődését, ez így van. Hatalmas, nagy szereplő a, a világgazdaságban. Nem tudom, hogy ezzel a protekcionizmussal hová jut az USA, de Kínából ugye látjuk azt, hogy merre mennek a dolgok. Le, a, az egyik legnagyobb erő lesz a világpiacon, és mi, mint e, Európának nem arra kell törekedni, hogy rossz viszonyban legyünk ezekkel a szereplőkkel, hanem jó szomszédság, jó kapcsolatra kell törekedni úgy, hogy megálljuk a a versenyben, a font, de és a fontos területekben mégis együtt tudjunk dolgozni, ami az údiakat illeti. ezt többen is felvetették. Az údiaknál az a helyzet, hogy számokra, és most a magán személyek, magánautókról, személyautókról beszélek 1,3 tonnáig, hiszen az államoknak ma, erre megvan a maguk rendszere. Például Ausztriában az ásványi olaj adó van. Tehát mint egyfajta széndiokszid kibocsátást elősegítő anyagot adóztatunk meg, és ezt a, a rendes adón felül kell megmutatni. Aztán az is, ahogyan vezetek, ez is befolyásolja azt, hogyha finoman, lassabban megyek, akkor kevesebbet fogyaszt a kocsi, és ezt meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi terveknél, tervek mellett hogyan néznek ki a, az egyes országok elképzelése és rendszerei. Tehát mi szeretnénk őszinte elnökség lenni, nem úgy, hogy mi a saját álláspontunkat az údiakkal kapcsolatban másokra ráerőtetjük. Aztán nagyon itt, itt azért érintettek a pénzügyminisztériumok is, ez igaz, Kurz kancellár úr, nagyon takarékos költségvetést szeretne, és azt gondolom, hogy a megfelelő financiális hátteret biztosítani kell, hiszen mik a fontos ö, dolgok, amiket meg kell oldani, az, azok a közlekedési kapcsolatok, amik Európát összetartják, a digitalizáció és a kutatás, a képzés, oktatás. Ezek olyan, olyan területek, ahol nagyon nagy kihívások vannak, még feladatok, és úgy kell megalkotni a költségvetést, hogy hatékonyan tudjunk ezeken a területeken dolgozni. A, említettük a belvízi hajózást és kikötőket. Azt gondolom, hogy itt az, a Sejem út mentén olyan csomópont fog kialakulni, ahol át lehet építeni, a, át lehet térni a közútról a kikötőben, és hogy, hogy ezeket a, tehát hogy ne a, közútakra terheljük rá a teherforgalmat, hanem elvigyék a vízi utak, illetve légiforgalomként. És ezt a, csoma, ezt a csomó pontot beletható jövőben meg is szeretnénk valósítani. Elnézést kérek, egy kicsit kezdek berekedni. Kaszveler Heinz, kolléga már nincs itt, mert elment. Konkrét célokat szeretett volna tőlem hallani. Szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy a lehető legjobban haladjunk előre, hogy a kollégáink tényleg jól dolgoznak a háttérben, aktívan és lázasan folytatják a tárgyalásokat azért, hogy kompromisszumokat, tehát a, a 150 tanácsülésről beszélünk, és a cél tényleg az, hogy eredményeket érjünk el. Aztán elhangzott a fair szociális körülmények kérdése. Nézzünk egy példát például a vezetőfülke, ugye itt, font, itt lehetne kompromisszum, hogy, hogy legyen olyan szabályozás, ahol ö, ha, időnként hazamennek. Tehát van úgy, hogy a, a, a sofőr azt mondja, hogy ő jobban alszik a vezetőfülkében, mint egy hotelben. Tehát azt gondolom, hogy itt egy megfelelő kompromisszumra kell ö, jutni, ami pedig a bérezés és a szociális dömpingot illeti, említették a 12 órás munkabért, ez nem az elnökség témája, feladata, de Ausztriában is úgy döntöttünk, hogy egy nap maximum 12 órát dolgozhat valaki, és ennek ezt anyagilag és időben ellentételezni kell, de alapvetően 8 órás munkanapokról beszélünk, és 40 órás munkahelyekről. Hatalmas kihívása a Brenner alagút, vannak előkészületek, ugye a, a bevezető utak területén, és meg kell próbálni, hogy erre felé tereljük a forgalmat az közutakról, észszerű módon. A Dunával kapcsolatban az a helyzet, hogy e- egy, egyik napról a másikra ez nem fog megvalósulni, és a késedelmek is az odavezető utak miatt alakulnak ki. A munkaügyi hatóságot is említette a képviselőasszony. Érthető, ugye? Hiszen egy olyan uniós hatóság felé megyünk, ahol, amely a, a szociális előírásokat a közlekedésben is ö, érvényesíti és, és betartatja egy, egy uniós ügynökség, egy lehetőség, és itt nagyon fontos szerepet játszhat a, a hatékonyság ellenőrzésében is. De nem kellene felállítására várni, előtte is aktívak és aktívan felléphetünk, és ez az egyik kiemelt feladatunk, úgy gondolom. a célokkal kapcsolatban, nézem, hogy ki, ki, ki is tette fel ezt a kérdést. Igen, megvan. Ugye az Európa véd, megvéd ö, motto, illetve a mobilitási csomag. Ugye azt próbáljuk megvalósítani, hogy hadd hozzak egy példát az önvezető járművekkel kapcsolatban itt az is, az látszik, hogy szorosan összefügg ez a kérdés a, a teherforgalom, illetve a, a foglalkoztatási kérdésekkel. Itt intenzív tárgyalásokat folytatunk, ezt a munkát folytatjuk, de, és meg kell mondani, hogyha forrásokkal, erőforrásainkat felhasználjuk, akkor a szociális pillérnek kell elsőbséget élveznie. Majd meglátjuk, mire jutunk vele. A határon átnyúló személyforgalmat is említették. Itt az első tanácskozások megmutatták, hogy itt alapvetően az lenne az elképzelés, hogy regionális mobilitási politika a szomszédos tagállamokban, intenz, hogy ezek intenzívek, és a, ezek a tagállamok közül sokan gondolják úgy, hogy itt ez a szubszidiaritást érinti, és hátrányosan érinti. Éppen ezért a mobilitási csomag, és meg kell mondani őszintén, hogy valószínűtlen, hogy ez a javaslat az osztrák elnökség alatt átmenne ez a jelenlegi helyzet. Említették a, a, a katonai mobilitást Ausztriában. Az integráció külügyért felelős minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös asztala ez. Itt erre van egy megvalósítási tervünk, más érintett szereplőkkel együtt, az én minisztériumommal együtt is, meg kell vizsgálni az infrastruktúrák kompatibilitását, illetve a katonai mobilitásnak a közlekedés jogi aspektusát. Június 26-án fektette le a tanács, ugye ezeket az fejleményeket csak úgy lehet végrehajtani, hogy holisztikusan és a, a tagállami kompetenciák tiszteletben tartásával, a semlegességgel, a civil és a katonai szempontok összhangba hozásával szabad csak megtenni. És akkor azt hiszem, hogy Telicska képviselő úr kérdezte, de lehet, hogy tévedek. De először is köszönöm szépen, hogy nagyon jó érzéke van Ausztriának jó témákat vegyünk elő, említette a versenyképességet, amely eh, Európa részéről. Ugye itt nagyon erős akaratra van szükség az Unió részéről, hogy a versenyképességet erősítsük, és itt mindig felmerül a kérdés, hogy az elégedettségi kérdőívek esetén felméréseknél, hogy megkérdezzük az embereket, hogy mennyire elégedett az Európai Unióban. És akkor megkérdezzük, hogy jó, és az ki, az mi? Hát ez nem valami ideg, idegen egy intézmény, hanem ezek a tagállamok akkor is, hogyha tagállamok nagyon szívesen mutogatnak Európára, hogy az Unió, az Unió volt, nem mi. És amikor az Európai Unióban problémák vannak, akkor ugye például a versenyképességgel, akkor ezek olyan problémák, amelyek a, a, amelyeket a tagállami politikusok okoznak, és nem valami távoli intézmény ö, mesterkedései révén keletkeznek ezek a problémák. Tehát ahhoz hozzá kell járulnunk, hogy ez az unió működjön is úgy, ahogy annak kell, amikor nagy európai kérdésekről van szó, és szerintünk ez egy szubszidírőtásban jeleskedő unió ö, nem veszel dolgokat, amiket helyileg is lehet kezelni és kell, de vannak vannak kérdések, amiben egy állam egymagában nem tudsz felvenni a harcot és a kesztyűt a nagyvilággal szemben. Aztán van még, volt még kérdés, mindig jó, az embernek vannak írott anyagai, de most már csak keresem, hogy hol van még valami, amit kihagytam esetleg. Úgyhogy kérem egy pillanatra a türelmüket. Remélem nem veszi rossz néven. Mennék tovább, és akkor válaszolok még. Kramer úrnak is fogok válaszolni, senkit sem fogok kihagyni, megígérem. A kombinált közlekedés és az intermodalitás kérdésében és a Brenner tekintetében. Úgy gondolom, hogy a Brenner ágó esetében nagyon fontos, hogy áttereljük a forgalmat a vasútra és Németország részéről, és ezt kollégám is. Nick Rázának hívják azt a találmányt, amivel és könnyebben át lehet pakolni a járműveket a vasútra, és mindent megteszünk, hogy ezt a területet tehermentesítsük, de olyan sok a jármű, hogy ahhoz először a síneket kell erre alkalmassá tenni. 20, 2027-re szeretnénk ezzel elkészülni, és szeretném hangsúlyozni, hogy 13 milliárd eurót fog évente Ausztrias a vasútra költeni. Egy ilyen kis országnak, mint amilyen mi vagyunk, ez hatalmas összeg még három percet szeretnék kérni, és akkor mindenre válaszoltam. Aztán Schmidt kollégának válaszolnám, aki a bizottság és tanács közti együttműködést említette, azt mondta, hogy jó, de azért ezen még lehet és kell is javítani. Elmondta, hogy mennyire nehéz a helyzet a Brexit miatt. Ugye itt a, a fejlemény, ami most Ugye most még jobban bonyolultak a dolgok, hiszen a tárgyaló partnereink megváltoztak, és a közlekedési prob- közlekedésben problémákat fog okozni a, a Brexit. Nem szabad elfelejteni, hogy a, ugye lehet, hogy a britek kilépnek az Unióból, hát fizikailag nem tudnak az Európából kilépni, de továbbra is fontos partnereink lesznek közlekedésben, digitalizációban, és még sorolhatnám milyen témákban. Tehát ezt a kapcsolatot meg kell tartanunk, és nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy jó, kiléptetek, akkor jó megnehezítjük ezt nektek. Tehát azra, arra kell figyelni, hogy megoldásokat találjunk mindenki számára elfogadható módon. A adatvédelem. Ö, egy kicsi készülék is hatalmas mennyiségű adatot tud tárolni és továbbítani. Azt kell biztosítanunk, hogy az adatok a jármű tulajdonosához tartoznak, és ő dönt arról, hogy ezzel mi történjenek, ezekkel mi történjen, és ezen az úton szeretnénk továbbra haladni. Lukajevska képviselőasszony kérdezte tőlem azt a költséget a fogyasztók számára, fogyasztókra nézve, ami a mobilitási csomagból adódik. Úgy kell kialakítani, hogy itt ne legyen komolyabb terhelés, hogy ne legyen, ne növeljük a bürokráciát. És nyilván ez, ez közös cél, és hogyha ezeket, a, ezeket össze lehet hangolni, ez annyira nem lesz bonyolult. Mi is tagállamonként csinálunk olyat, ami aztán túlbonyolítunk dolgokat, európai szinten, meg aztán pláne, és pontosan azért, hogy az ilyen nagy és fontos csomagoknál oda kell figyelni arra, hogy ne legyen többlet, ne legyen többletterhelés, de persze a végén mindig mindent a fogyasztó fizet meg, akárhogy is nézzük. Koch képviselő úr azt kérdezte, hogy az öko Lájnarek kérdését vetette fel, ez nagyon szép elgondolás. azt értem azt a megközelítést, hogy egy járművem van, de ha 30%-kal csökkentem ennek a kibocsátását, ha nem csak ezzel megyek, de az lenne a cél, hogy a vasútra tereljük át a forgalmat. Tehát ha minél több intézkedést teszek ide, akkor, akkor itt megint a konkurenciát kell erősíteni a, a, a vasútnál, tehát ahol hiszen az autópályákon lassan elviselhetetlen a teherforgalom. Az én megközelítésem személy szerint az, hogy a lehető legtöbb nagyobb forgalmat át kell terelni a vasútra, ahol villamosítani lehet, és hiszen itt már az elektronikus mobilitás megvalósult, ezt kell még könnyebbé tenni, és itt az Európai ö, ö, Parlamentben is elutasították ezeknek az ökolájnereknek a, a gondolatát. Aztán beszéltünk arról, hogy a jelenlegi szabályozást kell megkönnyíteni, ez a bizottságnak a feladata, az többiekkel, többi érintettel kell. Elnézést kérek, elnök mondja, hogy átléptem az időmet. És ami az a nyári időszámítás illeti, hát én erről személy szerint szívesen lemondanék. Kramer kolléga kérdezte tőlem. Ugye az osztrák panasz a német személyautókra kivetett UDI miatt, azt gondolom, hogy ezt a panaszt ne, én nem tudom visszavonni, kíváncsian várom a, az Európai Bíróság döntését, és ebben itt van egy veszély. Én értem, hogy miért vezették be ezt az údiat, de hogyha ezt a modellt, mint olyat, tehát egy olyan terhet vezetünk be, hogy, hogy a saját állampolgáraimat tehermentesítsem, akkor ezt át lehetne ki lehetne terjeszteni más területre is, és sok más területen a szolidaritás ellenébe menne, tehát, hogy inkább széttartanánk a helyet, hogy összetartanánk. Tehát, tehát itt nekem a, én értem az útdíjat, de maga a modell és a rendszer az, ami problémás, tehát azt gondolom, hogy más ország polgáraitól tól magasabb útdíjat követelek, mint a saját állampolgáramtól, azt gondolom, és ezt kiterjesztem az élet más területeire is, akkor azt gondolom, hogy az azért már problémás. Aztán ebben a kérdésben jelenleg még nincsen tevékenységünk, de ez az újra összeköttetése, ugye az elveszett vasúti kapcsolatok helyreállítása. Azt gondolom, hogy egy ilyen vasúti kapcsolat helyreállítása, saját tapasztalatomat mondom, szombathelyet emelném ki, Obervárton keresztül Friedbergbe. Ez a monarchiában egy nagyon fontos vasúti, vasúti összekötetési volt. Aztán, amikor összeomlott a monarchia, jött a második világháború, ez az összekötetés tönkrement, eltűnt, megszűnt. És nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat újraépítsük, nagyon fontos közlekedési útvonal volt, és lenne, lehetne, lesz is, ma is. És ebbe nagyon sok pénzt fektetünk. De mondta, asszony mondta, hogy a motto alapján Ausztria teljesen elvesz, val elszaladt a ló. Tehát Európa, a védelmező Európa nem azt jelenti, hogy bezárkózunk, hanem azt jelenti, hogy egy olyan Európából beszélünk, ahol az, hogy az Schengeni határokat védeni kell, nem lezárni, és ez a határvédelmet jelenti és ez megint a közlekedés biztonsággal is összefügg. Nem szabad bezárkóznunk, nyitottnak kell maradnunk, és fejlődnünk kell, a digitalizáció felé kell elmozdulnunk, hiszen már lassan az űrben járunk, a világra kell nyitottnak lennünk, olyan Európát szeretünk, szeretnénk, ahol Európa nyitott, de tudja, hogy honnan érkezhet fenyegetés. És nagyon fontos, hogy a menekült eh, státusz leple alatt bekerült eh, személyek közül el kell tudni dönteni, hogy ki az, aki valóban védelemre szorul, eh, és meg kell védenünk, vagy pedig ezzel a rendszerrel vissza akar élni. Azt gondolom, hogy itt ez is része ennek a védelemnek. Marinescu képviselő úr kérdezte a Donau stratégiával, Duna stratégiával kapcsolatban, nagyon fontos a hajózás, a Duna, mint hajózási útvonal. Azt gondolom, hogy e, ez a, ennek a csomópontnak a kialakítása a Duna közelében nagyon fontos projekt, de meg kell vizsgálni, hogy végig hajózható legyen a, a Duna, hiszen nem, hiszen ez azt jelenti, hogy ha egyik országban probléma van, akkor a, a többi ország számára is nem hajózhatóvá válik a Duna annak teljes tart, szakaszára vonatkozóan el, miniszter úr, arra kérem, hogy zárja le mondandóját, mert utána van még további megbeszélni valónk. Egy percet, egy percet szeretnék kérni meg, tehát egy percet kap még, legyen kedves, hogy lezárja a mondandóját, az üzenetét, de később úgyis lesz alkalmunk arra, hogy ezeket megbeszéljük. Hölgyeim és uraim, tisztelt hölgyek és urak, Mayer képviselő kérdezte a kombinált közlekedése kapcsolatban. Ugye ezek nagyon fontos kérdések az osztályelnökség számára. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam minden kérdésre válaszolni, de írásban nyugodtan eljutathatják hozzánk, és biztatok is mindenkit erre. És még egyszer elmondanám, hogy a parlamenttel folytatott együttműködés a szakbizottságokkal számunkra tényleg nagyon fontos az osztrák parlament mintájára, és teljesen világos, hogy csak együtt működve tudunk megoldásokat találni, és hogyha van egy olyan terület, ahol azt mondják, hogy az az érzésünk, hogy itt az elnökség idején ö, valami nem a jó irányba halad, akkor kérem, jelezzék ezt felénk, jelezzék a minisztérium felénk, mi tényleg együttműködésre törekszünk Európa érdekében, ahogy a közös otthonunkat sikeressé és biztonságosabbá tegyék. Én már várom ezt az együttműködést. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le ministre. Ne vous... Köszönöm, miniszter úr. Ne aggódjon hogyha mérgesek leszünk, és nem értünk egyet önnel, akkor ezt el fogjuk mondani, mert mi is szinték vagyunk, majd közvetlenül is eh, fel fogjuk venni önnel a kapcsolatot. Beszélt ön a mobilitási csomagról, közlekedési kérdésekről, közúti közlekedésről, eh, környezetvédelmi kérdések. Ezek a kérdések mind nap, mint nap felmerülnek az emberek eh, fejében, de megjegyzem az utolsó mondatát, Európának nyitva kell maradnia egy olyan Európa, amelyik védelmez. Köszönöm szépen, miniszter úr, és remélem hamarosan látjuk újra. nous allons reprendre nos travaux. Je vais demander à... Rendben, mondja az elnök. Reuters úr, kérem, itt láttam, itt valahol itt van, hol van Reuters úr. Jöjjön ide mellém, Reuters úr, ne féljen tőlem. Szóval, következő napi rendi pont. A bizottság bemutatja a Európai Hálózat finanszírozási eszközt a közlekedési szakbizottság szeretne tájékozódni arról, hogy hogyan fog kinézni ez az Európai Hálózat finanszírozási eszköz, és milyen módon épül be a különböző egyéb eszközök hálózatában. A következő hónapban folytatjuk ezt a munkát az ITRE szakbizottsággal. Velük együtt most, tehát eh, majd egy közös álláspontot fogunk kidolgozni, annak érdekében, hogy legyen egy megfelelő álláspontunk erről az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről, a CEF-ről. Egy kicsit késünk, eh, nem 10 percet kap emiatt, hanem 6 percet. Annak érdekében, hogy utána a jelentéstevők tudjanak reagálni, Telicska és Marinész kúrak, biztos vagyok, hogy visszajönnek majd, tehát átadom a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen hogy megadtak a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélhetek a CEF-ről, CEF javaslatról. Ebben van egy bizonyos hagyománya ebben a szakbizottságban, biztos vagyok abban, hogy tudok válaszolni majd a kérdésekről. Angolul fogok szólni, hogyha ezt megengedik. Kedves bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, szeretnék néhány fontos kérdést felvetni a költségvetési javaslat a Connecting Europe eszköz esetében folytatólagosságot ígér. A bizottság, ez a szakbizottság ismeri a TEN-10 javaslatnak a sorsát. A folytonosság ezért a folyamatosság nagyon fontos, hiszen a tentét 2030-50-re ígérik. Két pénzügyi időszakra van szükség a végrehajtáshoz, két költségvetésre. A felső bal felső oldalon látható a két költségvetési sor, a 12,85 milliárdos költségvetés, 1136 és fél milliárd. Ezek a tenté végrehajtására állnak majd rendelkezésre az Horizont 2000 a kutatási oldalt finanszírozza. Szeretnék néhány kulcsfontosságú kérdést megemlíteni csak. Összességében a témát ismerik, vannak itt bevezető ábrák, ezeket átugrom. A következő néhány szlájdon vannak az érdekes dolgok. Először is Két fontos borítékra bontottuk a költségvetést 60-40 százalékos arányban, az egyik a fejlesztés, a másik pedig a modernizáció borítékja. Ha megnézik ezt az ábrát, láthatják, hogy a 60%-ot felosztjuk 75% törzshálózatra, 10%-ban a törzshálózat egyéb részeire, és 15%-ban az átfogó hálózatra. Ez a bizottság a átfogó hálózatot is mindig értékelte, most 5%-nál tartunk az átfogó hálózatban, hogyha 15%-ra nő ez, jelentős növekedés, figyelembe véve, hogy milyen fontos ez az átfogó hálózat, a 2050-es határidőhöz is közelebb kerülünk. A 40%-os rész is nagyon fontos, a 40 százalék eh, az törzs és az átfogó hálózatra, a kiterjedt hálózatra is vonatkozik. Ha megnézzük, hogy eh, mit tartalmaz a 40 százalék, sok mindenre magyarázatot kapunk. Ebben a 40 százalékban szerepelnek az alkalmazások, a VTMS, e a rész, az ITS, RTMS, SR. Ez nem csak a törzs hálózatra, hanem a kiterjedt hálózatra is vonatkozik és ez igaz a többi interoperabilitási programra és a biztonsággal kapcsolatosan, például a közúti biztonságra gondolok, nem lehet ezt csak a törzshálózatra hagyni. 60-40 százalékos ez a felosztás, úgy választottuk ezt meg, hogy mind a kemény infrastruktúrája vonatkozzon ez az első prioritás szerint, mint pedig a modernizációra, vagyis a második prioritásra az új szereplő, a katonai mobilitás, felmerülhet a kérdés, hogy pontosan ez mit jelent. Természetesen nagyon világosan felvázolja ezt a militári mobilitási akcióterv júliusban, majd szeptemberben. Látjuk ezt, a katonai követelményeket fogjuk meghatározni. A katonai követelmények alapján tudjuk majd azonosítani a hiányosságokat a civil oldalon, illetve az katonai oldalon, és így a kettes, kettős felhasználású termékeket azonosítani tudjuk. Ez azért fontos, mert nem akarunk kizárólagosan katonai infrastruktúrába fektetni, ha ez lehetséges. Világos, hogy a költségvetés beruházásai a TEN tére vonatkoznak. A második fontos garancia, hogy ezt a költségvetést a Connecting Europe eszközön keresztül hajtják majd végre. Ez az két garancia létezik, az egyik, hogy a törzs és átfogó állózatra korlátozódik mindez, a másik pedig, hogy a Connecting Europe eszközt használjuk, ezt csak kettős felhasználású projektekkel lehet elérni. Reméljük ez a szituáció soha nem alakul ki, és nem lesz szükség specifikus katonai mobilitásra. Erre fel kell készülnünk, és az integrációt lehetővé tenni. Nagyon hasznos módja ez annak, hogy ezt a fajta kettős felhasználású és infrastruktúrát a Connecting Europe eszközön keresztül is végrehajtsuk. Következő ábra három költségvetés tartalmazza a Connecting Europe eszközből, az általános boríték, a katonai boríték és a kohéziós boríték. A jelenlegi időszakhoz hasonlítjuk ezt. Az új Connecting Europe eszközben az a javaslatunk, hogy ne rendeljünk 100%-ot a nemzeti borítékokhoz, hanem csak 70%-ot, és a 30% megmaradjon verseny alapon a kohéziós országoknak. Ez azért fontos, hogy minden hálózati igényt kielégítsünk, mert hogyha látják általánosan a borítékok oldalán, a versengési alapon, versenyképességi alapon kiosztott összegeknek több mint 80%-a határon átnyúló projekt. A kohéziós borítékot erre az elképzelésre kell építeni, hogy a határon átnyúló aspektust lefedje. A kohéziós országokban vannak ilyen projektek majdnem mindenhol, a Dunamenti projektek, vagy a, a kikötői összekötetések. A TEN-T hálózat természetéből adódnak ezek a projektek, ez a javaslat azt is előrejelzi, hogy nem csak az első három év múlva alakul ki ez a verseny alap, hanem rögtön a kezdetektől. A TNT jövőképet meg kell erősíteni, és ez hozza majd a megfelelő válasz, változást a kohéziós borítékban is, és ez előrelépés lesz a jövő felé. Utolsó ábrám a társfinanszírozási arányokról szól. Ezen mértékek tekintetében is van változás. 50%-ra változik a határokon átnyúló elem az általános borítékban, és a kohéziós eh, borítékban 85%-ra. Ez nagyon fontos, mert összességében 70% szerepel a kohéziós borítékban. Szeretnénk, hogyha ezeket a projekteket a jelenlegi társfinanszírozási rátákkal fejezhetnénk be, az általános borítékban 50%-ra nőtt ez, mert nagy volt az igény az egyszerűsítésre. Elnök asszony, most a földrajzi alapról nem beszélek, gondolom jól ismerik ezt a szempontot a tagok, és szívesen válaszolok a kérdésekre is. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor további időhúzás nélkül Marinez úrnak adom meg a szót. Két, két és fél percre kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Korábban is találkoztunk már, úgyhogy úgy vélem, pontosan tudja, áll, ismeri álláspontomat, legalább részben. Van egy általános észrevételem. A rendelet jelenlegi formájában azt mondja, hogy önöknek mindenre van hatáskörük. Önök fogják irányítani a finanszírozást is, bármilyen irányba szeretnék azt a munkaprogramon keresztül, a parlamentnek ebben nincs beleszólása, és önök meghatározhatják a projekteket is, megválaszthatják a projekteket is, a munka programban jelzi, hogy mely projekteket kívánják finanszírozni, ez általános észrevétel. Én úgy gondolom, hogy ez orvoslásra szorul, mert arról beszél, hogy szabad verseny legyen, de miféle szabad verseny érvényesül, ha önök döntenek arról, hogy hova menjen a pénz. És ez minden forrásra igaz. Aztán a katonai mobilitás. Azzal is számolni kell, hogyha 6,5 milliárd a, mili- a katonai mobilitás, költségvetése, a másik pedig 23 milliárd. Nos, ön úgy gondolja, hogy hogy a katonai célra 20%-ot kell fordítani. Ezen azért még el kell gondolkodni, mert ez esetben sok projektet kötnek majd össze a katonai erőfeszítésekkel, és ami a 30-70%-ot illeti a kohézióban. Uh, introducing competition, the poverty. So you... Ezek szerint a szegénységet meg akarják oldani egyik országban, uh, a szegénységre fordított uh, pénzekből egy másik országban, hiszen nemzeti borítékokról beszélünk, én szerintem ehhez nem lehet hozzányúlni, ezek már a közlekedésre kell, hogy forduljanak, erre különítették el őket, és fel is kell erre használni őket. Ennyi. Van még néhány kisebb észrevételem. Még egy dolog. A nemzetközi szervezetek fogalma alatt mit ért? Vagyis, hogy a tagállamok jóváhagyására van szükség. Ezt én nem értem. Köszönöm szépen, Marinescu úr, Temészka, Talicska úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is hallottam a vitát. Marinescu úr, a társelőadóm, sok mindent elmondott, kiegészítve azt mondhatom, ez egy biztos javaslat, értékelendő, nem tökéletes, további egyszerűsítés volt eredetileg a cél, és hogy áttekintsük, hogy mi az, ami működik, hol vannak szinergiák, és az ágazatokon keresztül hol lehet nagyobb eredményeket elérni. A katonai infrastruktúra kérdéséről Marinescu úr már beszélt. Ön is említette, hogy remélhetőleg nem kell ezt majd használni, ez egy kicsit furcsa kijelentés volt. Én inkább abban reménykedem, hogy szükség lesz rá, különben minek költünk 6 milliárd eurót. Egyszerűsítése mindenképpen szükség lesz, de egyértelművé kell tenni, hogy a katonai pillérnek az alapja a TNTS a megvalósíthatósági tanulmány alapján, illetve projektekre végrehajtásra van szükség, stb. Marines úr már beszélt a 30-70-es felosztásról a kohéziós forrásokban. Valamiféle egyensúlyra kell törekedni a verseny elem között, személyesen szólva van némi szimpátiám ez iránt. Másrészt viszont, erről is beszélt Marines úr, hogy bizonyos tagállamok egyrészt azzal a problémával találkoznak, hogy nagy projekteket hogyan tudnak társfinanszírozni, határmenti országok például, és kohéziós országok mindig méltánytalan versenynek nevezik ezt a fajta versenyt. Minden esetre erről is beszélni kell, nem feltétlen fogadom ezt el. A 60-40-es felosztás, én ezt nem találom túl relevánsnak, én azt gondolom, hogy ez csak egy példa, ahol is további egyszerűsítésre lesz szükség, a blendingre is szükség van, de nem szabad túlságosan a politikai virágnyelvre fordítani le ezt. Sok mindenről lehetne még beszélni. Örülök, hogy Virkenen asszony és Marinescu úr velük együtt csapatban tudunk dolgozni a hét végén került a fordításra az első javaslatunk. De azt, asszony egy percben. Nagyon gyors leszek. Meg szeretem kérdezni, hogy milyen újdonságok vannak a Brennerrel kapcsolatban, illetve a Triesti kikötővel kapcsolatosan milyen stra- katonai stratégiákat fognak követni, ugyanis jelentős összegről van szó. Szeretném tudni, hogy milyen stratégiákat szeretnének követni, és milyen munkákról van szó. Hidakról van szó, mint ahogy már részben utalt rá, vagy eh, határokon átnyúló kapcsolatokról. Robert Berziló, parancsoljon, egy percet kap. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy én személy szerint nagyon örülök annak, amit a bizottság javasol a, a, az eszközzel kapcsolatban, de van, vannak apróságok, ahol nem értünk egyet, de az, hogy versenyt teremtünk, ez nagyon fontos. Azt teljesen jól értem, hogy a nagyobb kohéziós országok számára, hogy hogyha ők ezt mind kiszámolják, hogy hogy mennyit tudnak ebből kihozni, ez nem igazán korrekt, mert vannak ö, alacsony és kis, magasabb sűrűségű ö, ö, területek, és éppen ezért a közlekedési költségek ö, összefüggenek a népesség számmal és sűrűséggel, de ugye be kell fejezni, ha már egyszer elkezdtünk egy projektet, fejezzük is be nagyon nehéz lenne megmagyarázni az embereknek, hogy, hogy 100 millió eurókat költöttünk valamire, aztán akkor egy hatalmas léptékű közlekedési projektet be sem fejezünk. Ezt ugye tavaly indítottuk, és most már fel is kéne mutatni valamit. És nagyon fontos, hogy, hogy ezzel véglegesíteni lehet, és finalizálni a dolgokat. Köszönöm. Dámer úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is örülök annak, hogy a határon átnyúló aspektus szerepet játszik, de oda kell figyelni, hogy a régit és újat ne keverjük össze. Mert hogyha az újak is ugyanolyan fontosak, mint a régiek, akkor, akkor a régiek nem fog tudnak tudni bejutni. A kérdésem a modernizálással kapcsolatban. Ez jó, szép és fontos is. De itt van egy hiányosság a villamosítás területén. Az most akkor új építés, vagy, vagy modernizáció? Berlinnek kapcsolatban is felmerült ez, a német kormányt nem érdekli, és nem érdekli a német kormányt azt, hogy, hogy a Lengyelország felé vezető vasúti összekötetést újra helyreállítsa. És akkor a kérdésem az, hogy bizonyos kapcsolatokat igenis erre kell állítani, még akkor is, hogyha a tagállamok nem igazán akarják, akkor nem lehetne a nagyokat, nagy projekteket megkurtítani, hogyha a kicsiket nem csinálják meg és ezen előfordul, hogy, hogy mondjuk elutazunk a német-lengyel határa, és a lengyelek vonakodnak onnantól kezdve. Tehát itt át kell, á, annak ellenére, hogy a közlekedési kapcsolatot helyreállítottuk, felújítottuk a vonat, vonalat, és ennek ezzel, ezzel együtt is nem tudunk, át kell egy másik vonalra. Ámátó asszony, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék eh, pár dolgot meg eh, hozzászólni a 2014-es, 2020-as időszakról. Vannak néhány, vannak kagályaink, ami a költségvetési eh, dolgokkal kapcsolatosan 30 milliárd 30 és fél milliárdot hoznak. És itt látjuk, hogy 6 és fél milliárd a katonai mobilitásra. E, el, nem tudjuk, hogy mik a feltételek, mik a prioritások, és ezért erős kételjeink vannak, hogy ilyen sokat fogunk költeni a katonai mobilitással. 3,5 azoknak az országoknak, akik csatlakoznak, de e, hogyha levesszük a, a védelmi politikát és a kohéziós politikát, tehát 42%-a marad az összes többi országban. Hát támogatjuk a kohéziós politikát, a Reginnél vagyok képviselő és titkár, de ugyanakkor mindez a hátrányos helyzetű ö, külső területeknek a kárára fog menni, mint ahogy a keleti ö, térségek, a déli térségek ugyanúgy mindezeket azt látjuk, hogy mindezek inkább északon jelentenek befektetéseket, és nem délen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Amát asszony. Angolul válaszol a talmácsok jelzik, hogy abba hagyják a munkát, pár percig folytatjuk angolul, 14 óra 45-kor folytatjuk a munkát, addig is köszönöm szépen a munkákat. We'll try to be brief in my replies as well. Uh, ladies and gentlemen, thank you for, for the uh, questions that were raised. I think I will uh, take a few uh, themes uh, briefly. Uh,